kérte a szakbizottság elnökét, hogy Tomcsak úr kérelmét utasítsa el. A jogi bizottság 2009. február 11-12-én a következő képviselők mandátumait megvizsgálta Berger, Kirita, Fimério, Manole, Matula, Nazare, Szítonen, Átmarion, Dancsila, és őket a hármas cikk hármas fejezetének értelmében mandátumok tekintetében jogosultnak tekinti parlamenti képviselővé válásra. Ha nincsen ellenvetés ezzel, akkor a mandátumokat megerősítem. Az Alkotmányügyi Bizottság a 47-es cikk alap